államiság megsértését érintő ügyekről. Erre legfeljebb egy óránk van a 100, az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében. Első témánk Pakisztán, az istenkáromlással kapcsolatos törvények. Először a szerzőknek adom meg a szót. Tenok úr az első. A pakisztáni istenkáromlással kapcsolatos törvények alapján azok a személyek, akik az iszlámot káromolják, halálbüntetése juthatnak. Kisebbségeket céloz meg ez a törvény, a síta, a különböző muzulmán és a hindu kisebbségeket támadják leginkább. A legtöbb vád, koholt vád, először az elsőfokú bíróság vizsgálja meg ezeket az ügyeket, de valójában halálbüntetésre még nem került sor, illetve kivégzésre még nem került sor, de fenyegetik az áldozatokat, illetve a családokat, sokszor lincsel, meg is lincselik őket. Pakisztán az elmúlt években lépéseket tett annak érdekében, érdekében, hogy javuljanak az emberi jogok, de még mindig nagyon sokat kell tenni, arra kell kérni a hatóságokat, hogy fokozzák erőfeszítéseket, hogy tartsák be a ö, pakisztáni alkotmányt, illetve fogadják el a nemzetközi standardokat biztosítaniuk kell, hogy Pakisztánban mindenki, a kisebbségek, a nők, a gyermekek is élvezzék az alapvető emberi jogokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy megszüntessék, visszavonják ezeket a jogszabályokat Pakisztánban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Egy perc, Korá úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. 47-ben Pakisztánban a a, nemzet, a nemzetgyűlés alakuló ülésén azt nyilvánította ki a nemzetgyűlés, hogy minden pakisztáni szabadon gyakorolhatja vallását. Bármilyen valláshoz is tartozzon, bármilyen kaszthoz is tartozzon. Az állam ezekben a kérdésekben soha nem fog beleszólni. A Pakisztánban meghozott istenkáromlással kapcsolatos törvény egyértelműen ellentmond ennek, megtámadja a vallási kisebbségeket, és a saját alapelveit sem tartja tisztában Pakisztán. Az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a pakisztán kormány garantálja polgárai számára az legalapvetőbb jogokat fontosnak tartom azt, hogy a GSP plusz rendszeren keresztül járjon el az Európai Unió. Köszönöm Holzer képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa számára Pakisztán fontos partner, ezért kiemelt érdekünk az, hogy az emberi jogok semmilyen sérelmet ne szenvedjenek. Ennek ellenére sérülnek mégis újra és újra az emberi jogok. Az istenkáromlással foglalk- kapcsolatos törvény is ide sorolandó. Sok esetben hosszú évekig tartó fogságra ítélnek embereket, vagy halára is akár, mert állítólag Mohamedet, Mohamed profitát megsértették. Nem szabad megengedni azt, hogy a szabad gyakorlás joga szisztematikusan sérüljön Pakisztánban, és az úgynevezett törvények, adjanak valamilyen jogosultságot erre. A pakisztáni törvényekkel kapcsolatosan meg kell említeni azt is, hogy az önbíráskodásnak is véget kell vetni, amely egyre inkább terjed. Fontos, hogy ne a tömegek uralkodjanak Pakisztánban, hanem a jogállamiság. Köszönöm szépen, Haranzova asszony. Következne, de nincs itt, Verzsia asszony. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. A kulturális relativizmus egyre jobban terjed itt a parlamentben. Igen, a keresztényeket üldözik Pakisztánban, de nem csak őket. A hinduk, a szufik, a síták, a sikek és a szuniták is szenvednek a vallási intoleranciától. Az Isten káromlási törvények megátolják őket jogaikban, üldözik őket, illetve fenyegetik őket abuzív módon használják fel ezeket a jogszabályokat, ezeket mi hamarabb meg kell szüntetni, ezt kéri az állásfoglalás. Az erőszaknak véget kell, véget kell venni, és akik eh, igazságtalanul jártak el, azokat el kell ítélni. Meg kell szüntetni a halálbüntetést, és nagyon fontos az, hogy vallás szabadság eh, létesüljön. Politikai okokra használják ezeket az eszközöket, az integristák azt kérik, hogy az integristák azt kérik, hogy a sariát alkalmazzák Pakisztánban számunkra, ez az állásfoglalás nem felel meg a tétnek és a célnak, és éppen ezért ellene fogunk szavazni. Köszönöm szépen! Most megjött az előtt, az, akinek az előbb nem adtam meg a szót. Elnök úr, egy év sem telt el azóta, hogy a parlament állásfoglalást fogadott el ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Azonban újra azt láthatjuk, hogy a szóban forgó törvények miatt milyen súlyos következményekre került sor. Ez tragédia. Elfogadhatatlan, hogy valakire életfogytig tartó fogvatartást vagy halálbüntetést rójanak ki az káromlással kapcsolatos törvények miatt. Ez azt is eredményezi, hogy a különböző vallási kisebbségek nem érezhetik magukat immáron biztonságban. Még azok az ügyvédek, akik fellépnek a jogok betartatásáért, szintén kivannak téve az erőszaknak. Újra és újra ilyen helyzet alakul ki Pakisztánban, és nem javul a helyzet. Itt az ideje, hogy Pakisztán eleget tegyen emberjogi kötelezettségeinek, és alkotmányos kötelezettségének, hogy megvédje polgárait, függetlenül attól, hogy azok keresztények, muzulmánok, hinduk vagy ateisták. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Lenársz úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem, hogy ma lehetőségünk van beszélni erről a kérdésről. Kollégánkhoz hasonlóan minket is nagyon aggasztanak a pakisztáni istenkáromlással kapcsolatos törvények, amelyekkel korlátozzák a vallásgyakorlás szabadságának jogát és a szólásszabadság jogát. Több esetben már halálbüntet, halálos ítélet is született. Ázi ABB esetéről is beszéltünk a múlt hónapban, ő egy keresztény nő, akit halálra ítéltek fel kell szólítanunk határozottan a pakisztáni hatóságokat, hogy vizsgálják felül ezeket a törvényeket, és fontos ebből a szempontból, hogy az Európai Unió is világos üzenetet küldjön. Felszólítom a bizottságot és a külügyi szolgálatot is, hogy minden eszközt ragadjon meg, hogy nyomást gyakoroljon a pakisztáni hatóságokra, és változás következzen be. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig az egyéni felszólalók követ, illetve a politikai frakciók felszólalói következnek, a néppárt részéről Svoboda úr. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Ez az állásfoglalás a vallás szabadságról szól, és ez ilyen állásfoglalásoknak néha van is eredménye. Miriam Ibrahimról írtunk egy állásfoglalást, és egy héttel az állásfoglalás megírás elfogadása után felmentették, pedig előtte halálbüntetésre ítélték. Most Asia Bibi és más Pakisztán áldozatok mellett emeljük fel szavunkat. Én arra kérem a bizottsági alkalmazottakat, a bizottsági szerveket, hogy illetékeseket, hogy a pakisztáni elnöknél járjanak el Asia Bibi esetében, szabadon kell engedni Asia Bibilt és sorstársait. Fontosnak tartom azt is, hogy ettől tegyék függővé a különböző gazdasági és kereskedelmi támogatásokat, EU-s támogatásokat, hiszen a emberi jogok tiszteletben tartása az egyik feltétele az Európai Uniós segélynek. Remélem ez egy működőképes megoldás lesz. Köszönöm szépen! Elfogad egy kékkártyás kérdést? Basir úr kíván kérdést feltenni. Elfogadja ezt, képviselő úr? Elfogadja a kérdést? Basir úr, parancsolja. 30 másodperce van, hogy föltegye a kérdést. Yeah, my question is... Az a kérdésem, hogy itt most a keresztények jogairól van szó. Tehát a keresztények jogait előbbre helyezzük, mint a muszlimok jogait. Nem erre kéne törekedni. Mindenkit védenünk kell, akire hatással van ez az istenkáromlási törvény. Ön is, mások is keresztényekre utalnak, olyan keresztényekre, akiket üldöznek a világban. Nekünk ma itt mindenkit védenünk kell, mindenki mellett ki kell állnunk, nem csak a keresztények mellett. Egyes a muszlimje Természetesen. Természetesen igaza van. A statisztikák alapján leginkább a muzulmánokat célozza meg az istenkáromlási törvény, és természetesen az ő jogaikért is harcolunk itt. Elnök, köszönöm szépen. Iákonszári asszony következik egy... Puhemész, Pakistanon Euró... Köszönöm. Pakisztán rendkívül fontos partner Európának, ezt Weidenholzer úr is elmondta az imont, imént. De barátainkkal és partnereinkkel őszintének kell lenni, közvetlenül el kell mondani pakisztáni barátainknak, hogy azonnal vissza kell vonni ezt a törvényt, hiszen diszkriminatív jellegű megalázza az embereket, nem csak keresztényekre, hanem más kisebbségekre, vallási kisebbségekre is vonatkozik, természetesen a muzulmánokra is. A pakisztáni hatóságok nem voltak sikeresek munkájukban, az ENSZ, az Európai Parlament, illetve más nemzetközi szervezetek többszörösen is jelezték a pakisztáni hatóságok felé, hogy meg kell szüntetni ezt a törvényt. Gyökerénél kell megoldani a problémát, honnan ered az igazságtalanság. Jó lenne, hogyha az Európai Unió nyíltan megvitatna ezt a kérdést. Az Isten káromlás elleni törvények hogy jutottak el ide? Köszönöm szépen, Fottig asszony nincs itt, nem látom. Marinho Pinto képviselő, következik egy perc. Nu e nici numele lui. Őt sem látom a teremben. Tovább haladunk. Kózó Permói úr kap szót egy perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi a laicizmus mellett állunk ki, tehát elválasztjuk egymástól az államiságot, az államot és a vállást, tehát az összes vallást védjük. Föl kell emelnünk szavunkat az Isten káromlással kapcsolatos törvények ellen, ez az emberi jogi egyezményeket sárba tiporja, ezért kérjük, felszólítjuk a palesztin pakisztáni kormányt arra, hogy teljesítse kötelezettségeit, a kínzás elleni egyezménynek tegyen eleget, illetve a halálbüntetést is törölje el. Nem felejthetjük el, hogy az vallási szélsőségek megnövekedett szerepe a nyugat befolyásával, nyugat befolyásához is kapcsolódik. Ne feledjük el, hogy sokszor például a titkos elrablások, fogva, elfogásokat a nyugatiak követték el. Köszönöm szépen, Jill Lambert. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. a dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti delegáció elnökeként beszélek, ide tartozik ugye Pakisztán is, mindenképpen fel fogja vetni a delegáció e, ezeket a kérdéseket, amikor meglátogatjuk az ország legfőbb hatóságait. Pakisztánban is felismerték az emberek, hogy változásra van szükség nem csak a kisebbségek számára, hanem az összes pakisztáni polgár számára hitüktől függetlenül. Nem szabad, hogy az embereket e, önkényesen megvádolják, nem szabad olyan helyzetet teremteni, ahol nem hallgathatják meg, nem nézhetik meg az ellenük felhozott bizonyítékokat, és ahol nem hallgatják meg őket. Mindannyian azonban tisztában kell, hogy legyünk azzal, hogy a változás azt követeli meg, hogy a polgárok életüket kockáztassák. Nem tudom, hogy közülünk hányan lennének bátrak egy ilyen helyzetben. Ahhoz, hogy a helyben változás történjen, a polgároknak kell fellépniük, a pakisztáni polgároknak, ezért is kell támogatnunk az egyetemes oktatás elvét, amely nem ása alá az iszlám vallást, hanem gyakorlatilag megerősíti azt, hogy a jó ügy érdekében fel tudjanak lépni az emberek. Két kékkártyás kérdés is érkezik. Karim úr és Tanok úr is szeretne kérdést feltenni. Fogadja a kérdéseket? Két kékkártyás kérdés egy Karimúrtól, egy Tanok úrtól. Elfogadja őket? Igen, akkor Karimúr öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, Lemberc asszony. Ön említette, hogy a szobaforgó, illetve a releváns delegáció elnöke nem kellene-e a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó szabályokat felülvizsgálni, és nem kellene-e szemmel tartani azt is, hogy kiket érintene leginkább, hogyha itt változások következnének be. A pakisztáni hatóságok lassan kezdenek egy álláspontot kidolgozni ezzel kapcsolatosan. Legutóbb több mint 40 ember tartóztattak le, ön szerint ez pozitív fejlemény, és egyetérte velem az abban, hogy Pakisztának támogatásra van szükség a probléma megoldásában, ahelyett, hogy egyik állásfoglalást fogadjuk el a másik után. Köszönöm szépen. Tenok úr majd a válasz után teszi fel a kérdését, úgyhogy most Lambert asszony kap szót. Nem, nem, Tenok úr, vá- Tenok úr, várjon egy pillanatot, legyen szíves. Először meghallgatjuk a választ, az első kérdésre adott választ, és utána teheti fel a kérdését. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen a kérdést. Nyilvánvalóan be kell tartanunk az EU-s jogszabályokat arra vonatkozóan, hogy hogyan történik egy-egy kereskedelmi megállapodás felülvizsgálata. Én azt kértem, hogy legyünk konzisztensek, következetesek ebben. A scorecard mechanizmus nagyon fontos szerepet játszik ebben. Továbbá úgy gondolom, mindenképpen Fontos, hogy az országban felhagyjanak a vonatkozó szabályokkal való visszaélésekkel, és Pakisztán számára lehetőséget kell biztosítanunk, hogy változást tudjon saját maga is eszközölni, habár ez nem jelenti azt, hogy az emberi jogok területén vegyünk vissza a követeléseinkből. Tanok úr kérdése következik. Köszönöm, elnök úr. Én is azt szeretném támogatni, amit Karim kolléga mondott a scorecard mechanizmussal kapcsolatosan, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatosan. Szeretném önt szakértőként megkérdezni, az a kapcsolatban, amit Basír úr mondott, a keresztények és muzulmánok kapcsán. Én a statisztikákat úgy értelmezem, illetve a statisztikákat értelmezve azt látom, hogy hatalmas különbség van az egyes muzulmán közösségek és a keresztények és hinduk vonatkozóan. Ez nem a kereszténység és muzulmánok ellentéten alapul, hanem sokkal inkább a kisebbségek elleni fellépésről van itt szó. Ön egyetért ezzel? Válasz. Nem gondolom, hogy én szakértője volnék a témának, én nem így fogalmaznék, de ami a támadott csoportokat illeti, valóban többféle muzulmán kisebbség és más egyéb kisebbség is a támadások célpontjává vált. Részben politikai manipulációt láthatunk itt, politikai motivációkat, valamint egyéb helyi nyitott számlák rendezésének a módszere is ez, úgy látszik az országban. Mi azonban semmiképpen sem kezelhetjük a kérdést úgy, mint hogy a muzulmánokkal szemben akarnánk fellépni, hiszen ez pont azok ma már hajtaná vizet, akik a, a reformok ellen vannak. Köszönöm, elnök. Castaldo úr, egy perc. Köszönöm szépen. A feltétel rendszer nagyon jó elképzelés, de sokszor rossz cél használják fel. Pakisztán fontos par partnerünk, jó példa arra, hogy sokszor a külkapcsolatokat alá lehet ásni. 2004. 10, január 1-től a GSP Plus rendszerben részesül Pakisztán. 27 27 különböző nemzetközi egyezményet rt alá Pakisztán emberi jogokról, munkakörülményekről, stb. stb. Például a 77-es polgári és politikai jogok nemzetközi egyezség okmányának aláírója Pakisztán hogyan hozhatta meg ezt a törvényt az istenkáromlásról? Véleményem szerint mindenkinek meg kell adni a lehetőségét, hogy saját vallását szabadon gyakorolja. A bizottság hogyan tehette meg azt, hogy ilyen körülmények között megadja a GSP plusz lehetőséget? Elvakult a bizottság? Font. Szerintem az az igaz istenkáromlás, hogyha nem szégyeljük magunkat azért, hogy megadjuk a GSP plusz rendszert. Köszönöm. Egy kékkártyást kérdést szeretne önnek föltenni, Basír úr elfogadja? De mielőtt válaszol, Hadd adja meg a szót Basír úrnak. Basír úr egyébként már feltett ma egy kékkártyás kérdést, úgyhogy tő, ő ma több kékkártyás kérdést nem tehet fel. Uh, does my colleague, Mr. Castaldo... Castaldo úr, egyetért azzal, hogy a harmadik világban Pakisztánban elkövetett bűnök legnagyobb részének az igazi oka a szegénység. Helyes az, hogy büntetünk egy népet, és ezzel még többeket, még többek számára okozunk szegénységet, többektől elveszünk földeket, vagy szomszédait ki Szerintem hibás az, hogyha egy népet így szegény sorba ö, sodrunk. Köszönöm, kedves kolléga, a kérdés. Ahogy te is tudod, én azok közé tartozom, aki felemelem a szavam. De itt most a gondolat szabadságról, illetve a vallás szabadságról van szó. Szerintem meg lehet azt oldani, hogy Pakisztánnal legyen igazi kereskedelmi és gazdasági kapcsolatunk, tehát barátainkat segíteni kell, nekünk is tenni kell valamit azért, hogy a fejlődő országok fejlődjenek, és, és ehhez az kell, hogy megvalósuljon a vallásszabadság. A megfelelő megközelítés a többet többért. Ezt kell nekünk is megvalósítani. Köszönöm szépen! Tüssen Lars. Nem, elnézést kér az elnök. Gianluca Buonanno következik egy percre. Köszönöm szépen. A pakisztáni kérdés egyértelmű. Európa segít Pakisztánnak, Pakisztán pedig tönkre teszi a KKV-inket. Olaszországban is, Európában is két keresztényt égettek meg, és ezen nem gyakorlatilag segít, semmit nem teszünk. Olyan ez, mint olyan ez, mint Putyin, aki azt mondja, hogy ha nem Oroszországgal vannak, akkor ellene. Nem lehet ilyen nem lehet ilyen bátortalanul politizálni. Jó lenne, hogyha Juncker és Katainen ott lennének és tennének valamit. Amikor azt mondja Juncker, hogy van 300 milliárdja, amit ilyen célokra fordít, és igazából csak 21 milliója van, hát ez elfogadhatatlan. Semmi sem működik, ért? Semmi sem működik ebben az unióban, ébredjenek már fel, még Pakisztánnal kapcsolatban sem ébredtek fel. Da. Mă abțin de la orice comentariu. Elnök, tartózkodom a kommentároktól. Lars Adaktuszon következik egy perc. Herr talman, Pakistan... Elnök úr, Pakisztán egyike a keresztények számára legveszélyesebb országoknak. Az Isten káromlás az elmúlt időszakban törvényekben lett szankcionálva, és ez katasztrofális következményekkel e, jár. A blasfémiának a puszta vágya már elegendő a halálbüntetés e, kiszabásához. Ami Pakisztánban november 7-én történt, ez egy nagyon sötét példája az eseményeknek. Vádat emeltek a, az ellen, a pár ellen, a Bibi pár ellen, akiket uh, Isten káromlással vádoltak, és élve égették aztán előket. Számos pakisztáni személyiség biztosított engem arról, hogy valamennyi polgárnak a polgári jogait betartják, de hát azért ezt nyilvánvalóan kétségbe kell volni. A kérdésünk az a pakisztáni felelősökhöz, illetékesekhez, hogy a vallásszabadságot tiszteletben tartják, és megszüntetik-e az istenkáromlási törvényt. Köszönöm szépen. Én is a pakisztáni delegációnak a tagja vagyok. Sharif úr elmondta, hogy a halálbüntetés végrehajtását fel kell függeszteni, és az embereknek a életfeltételeit javítani kell a GSP plusz státusz csak akkor kaphatja meg az az ország, hogyha ez megtörténik. De hát ehhez a helyzethez képest csak visszalépést láthatunk. Itt vannak például az istenkáromlási törvények, ami egy, amelyek egyértelműen a vallási kisebbségek ellen irányulnak és sértik a vallásszabadságot, a, muzulmánoknak, a keresztényeknek, eh, a sítáknak, a szunitáknak az elnyomásához vezetnek, és más polgároknak a jogait is csorbítják. Pakisztán tehát már nem tekinthető civilizált országnak. A terrorizmus leküzdésében próbálnak meg előrelépni, de hát a terroristák malmára hajtják csak a vizet az ilyen törvényekkel. Egy világos üzenetet kell küldenünk az irányukba. Támogatnunk kell azokat, akik arról kívánnak gondoskodni, hogy Pakisztánban az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben legyenek tartva. Kan. Köszönöm szépen. Elfogad egy kék kártyát? Kán úrtól parancsoljon. 30 másodpercen vagy föltegye a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt a kérdést szeretném föltenni, hogy egyetért a képviselő asszony abban, hogy itt a tisztelt házban sokan azt kérték, hogy a GSP plusz egyezményt függesszük fel, pedig ugye mindenki ki tudja, hogy változ, változásra van szükség, de hogyha ezt el is akarjuk érni komolyan, és segíteni akarunk az áldozatokon, akkor mindenképpen segítenünk kell Pakisztánt megtámadni. Válasz. Szerintem az káromlásos törvényeket kell visszavonni, mert ezek a jogszabályok egyértelműen megsértik az alapvető emberi jogokat, és ez volt az egyik feltétele a GSP Plusznak. Úgyhogy ezt az üzenetet mindenképp el kell mondani Pakisztánnak. Szerintem a nem tudom, hogy mennyire lenne értelmes most a GSP Plus-t visszavonni, lehet, hogy ez nem lenne pozitív, de ez legyen benne a perspektívában. Ugyanígy jártunk el Szaudi-Arábia esetében, szaudi esetében. Nem csak a keresztények, hanem a muzulmánok jogaiért is ki kell elni Pakisztánban. Köszönöm. Most pedig Bronislav Skripek következik. Dámy a páni, pokuste sa predstaviť si... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy, képzeljük csak el, hogy valamely nő rokonunkat halára ítélnek Pakisztánban, és nem tudunk segíteni rajta. Mit tennénk? Alia Abibi vallási alapú gyűlölet áldozata, Európának segítenie kell a sorsán, ő egy keresztény nő, akit a az Isten káromlással kapcsolatos törvények alapján büntet, büntettek meg és kínoztak meg. Fontos, hogy minden erőfeszítést megtegyünk annak érdekében, hogy ezt a nőt megmentsük, aki öt gyermek édesanyja. Kelet-európaiak egyébként nagyon sok hasonló történetet ismernek, ahol vallási alapon üldözték őket. Sok keresztényt üldöztek, és börtönöztek be. 25 évvel a rezsim bukása után azt kell mondanom, hogy a vallási szabadság eh, egyfajta luxus. Pakisztán és más hasonló országok nem adják meg az embereknek a vallásgyakorlás szabadságát. A mai időkben úgy gondolom egyszerűen méltatlan az ilyen gyakorlat, véget kell ennek vetnünk. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök, Marinho Pinto, egy perc. Nos, elnök úr, tisztelt képviselők! Egyetlen vallás sem indokolhatja azt, eh, hogy másoknak a vallása felett ítélkezzünk. Egyetlen vallás sem igazolhatja azt, hogy keresztényeket öljünk le. És aztán eh, a holttestét elégessük. Egyetlen vallás sem adhat okot, indokot arra, hogy egy kormányzót megöljenek egy olyan tartományban, eh, ahol kritizálják nyíltan az istenkáromlási törvényeket és ahol a kisebbségi jogokat még tiszteletben tartják. Egyetlen olyan val, egyetlen vallás sem indokolhatja, hogy valakit halára ítélnek az istenkáromlásért. Ezreket érint ez a probléma, emblematikus itt Azia Bibinek az esete ebben az esetben. Egyetlen vallás sem adhat okot arra, hogy Asi Remát megöljék a feladatának az akkor amikor egy káromlással vádolt eh, szemét eh, vet a bíróságon védelmébe. Fontos, hogy Pakisztán a civilizált országok közösségébe visszatérjen. Basír képviselő következik egy perc. Elnök úr, a leghatározottabban elítélem Shama és Rezád meggyilkolását. Pakisztáni keresztényekről van szó, akiket eh, egy erőszakos embertömeg ölt meg az istenkáromlás vágyával. Ez a barbarikus gyakorlat elfogadhatatlan, vagy ez a barbár eh, gyakorlat elfogadhatatlan az Európai Parlament, a nemzetközi közösség számára, és a pakisztáni nemzet számára sem lehet elfogadható. Tudom, hogy a pakisztáni nemzetet nagyon megrázzák ezek az esetek, és sokkolják őket. Ezek a törvények egyébként már a Gyarmati idők óta léteznek Pakisztánban, és a törvényel kapcsolatos esetek többsége esetében muzulmánokat üldöztek. A pakisztáni hatóságok biztosítottak engem afelől, hogy minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a törvényel való visszaéléseket. Fontos szem előtt tartanunk továbbá azt is, hogy ez idáig senkit nem szankcionáltak e törvényekre hivatkozva a törvényre hivatkozással a törvényre hivatkozva indított ügyek, eljárásokat nem vizsgálták felül a megfelelő szinteken, és tudnunk kell azt, hogy pontosan kis vizsgálódhat az ügyekben. Köszönjük. Emerik Soprád, egy perc. Monsieur le Président, chers collègues. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! 2010 novemberében Asia Bibi, Bibit halára ítélték, keresztény, és azért ítélték halálra, mert Mohamedet megtámadta. Többször is fellebezést kért, de mindent visszautasítottak. A pakisztáni legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy megmenthesse életét. jelenleg évente 120-250 millió keresztényt üldöznek évente. Ez azt jelenti, hogy nap mint nap ezeknek a keresztényeknek azért kell életüket félteni, mert Jézusban hisznek. Egyértelmű, hogy ez az emberi jogok sárba tiprása. Nem fogom támogatni azt, hogy az Európai Unió e- ez ügyben fellépjen, hiszen ezáltal az Európai Unió ismételten azért lép fel, hogy, ne, hogy meg egy ellehetetlenítse az egyéni államokat, a tagállamokat, ezt nem tehetjük, az oligarchákat támogatjuk csak, és a saját érdekeiket. Ázia Bibit nem fogja megmenteni az Európai Uniós vagy a nyugati jogállamiság, mindenképpen természetes védelmet kell biztosítani a keresztényeknek saját hazájukban. Köszönöm. A spontán hozzászólások következnek, tizen jelentkeztek. A képviselők többsége néppárti. Úgy döntöttem, hogy minden kollégának megadom a szót, hogyha mindenki tartja magát az egyperces hozzászólási időhez, tehát mindenki szót kap. Sógor úr az első. as is the case with other minority communities... Ahogy más kisebbségi kisebbség, kisebbségek esetében is a keresztényeket is keresztények nagy részét üldözik az istenkáromlása kapcsolatos törvények alapján. Rengeteg embert üldöznek, és a pakisztáni állam nem védi meg a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat. Ezek a törvények ellentmondanak azoknak a nemzetközi kötelezettségeknek, amelyeket Pakisztánnak be kell tartania, hogyha tovább szeretne kapcsolatokat ápolni az Európai Unióval. Több csoport is kérte a törvények eltörlését, illetve megváltoztatását. Pakisztánnal kapcsolatos ténykedésünk során mindenképpen szem előtt kell tartani ezeket a tényeket. Köszönöm szépen, Nikola Caputo következik. Köszönöm, elnök úr. Pakisztán az egyetlen olyan muzulmán ország, ahol van ilyen istenkáromlásos törvény. 90 óta létezik ez a jogszabály, azóta több esetben is született halálbüntetésre irányuló ítélet. Nem csak a keresztényeket, hanem másokat is sújtja ez el kell ítélnünk az ebbéli halálbüntetéseket, például a Szia Bibi esetét. Ne felejtjük el annak a keresztény párnak az esetét sem, akit elevenen megégettek, ők négy gyermeket hagytak maguk után. Európának erről beszélnie kell, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Pakisztánban a hatóságok visszavonják ezt a jogszabályt. Illetve moratóriumra van szükség a halálbüntetés végrehajtásával kapcsolatban minden eszközét be kell vetni az Európai Uniónak, hogy megvédje a különböző vallási kisebbségeket. Európának ki kell tartani, és addig kell ezt a politikát folytatni, amíg meg nem gondolja magát Pakisztán, és nem garantálja a vallásszabadságot. Köszönöm szépen, Fándáler úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr joggal kérdezzük itt az Európai Parlamentben, hogy mi lesz a blasfémia törvényeke visszavonják-e. Azia Bibi már évek óta eh, a síralomházban van igazságtalanul egy elnöki dekrétummal, vagy pedig a legfelsőbb bíróság gyors cselekvésével lehet csak megakadályozni a kivégzését. Tehát teljes joggal foglalkozunk itt a parlamentben ezzel az ügyel, Azia Bibi eh, esetével, hiszen az egész pakisztáni társadalomban félelmet kelt az Isten eh, káromlási törvény, és az extremisták ezt nemtelen célokra tudják alkalmazni. Teljesen joggal beszélünk ma erről, hiszen még hatályban vannak ezek a törvények, és ezek ellentétben állnak az emberi jogokkal. És a GSP plus státusz kérdését is joggal vetjük fel. Malmström asszonynak és az Európai Bizottságnak világosan ki kell vizsgálni, gyorsan ki kell vizsgálni, hogy a feltételeket teljesítették-e. Nem szabad kereskedelmi preferenciákat biztosítanunk a vallásos emberek üldözőinek. On rog pe Rashida Dati să ia Rashida Dati következik. Merci monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok minden elhangzott már. Csatlakozom a kollégáimhoz. Ebben az állásfoglalásban Ásia Bibi felé szeretnénk egy, szeretnénk átadni a reménység üzenetét továbbítani, másrészt pedig szeretnénk azt elérni, hogy a pakisztáni hatóságok visszavonják ezt a jogszabályt, nem szabad azokat az embereket üldözni, akiknek az egyetlen úgymond bűnük, hogy hisznek Istenben. A szabadságot védenünk kell, függetlenül attól, hogy milyen vallásról van szó, és most Soprád úrhoz fordulok, az is felelősségünk, feladatunk, hogy a keresztényeket is védjük, hiszen a mi identitásunk gyökerei a kereszténységben keresendőek a világban több mint 150 millió üldözött keresztény van. Ha mi nem állunk ki belletük, akkor kiteszi ezt meg helyettünk. Köszönöm szépen, Marek Jurek következik. Köszönöm szépen. Több kolléga is e, említette Ázia ABB ügyét. Én pragmatikusabb fellépést szeretnék javasolni. Ázia ABB esetében egyszerűen nem folytatódhat ez a mentális öm, nyomásgyakorlás. Évekig fenyegeti őt a halálos ítélet. Szerintem mindenképpen EU-s diplomáciai fellépésre van szükség. Mogherini asszony is többen kérték, hogy a tagállamok kezdeményezéseit is támogassuk EU-s szinten. Fontos, hogy ez a nő kikerüljön végre a börtönből, szabadon bocsássák őt, és a muzulmán partnereinket is fel kell venni a párbeszédet, el kell magyaráznunk nekik, hogy a muzulmánokat sem ö- ö- üldözzük itt Európában, úgyhogy ugyanezt az elvet kell tőlük is megkövetelni. Mariana Petir képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én azt szeretném kérni, hogy Asiel Bibi-vel kapcsolatos halálos ítéletet függeszék fel. 2009-ben ítélték őt halára, azzal a váddal, hogy Istent káromolta, követelem, hogy bocsássák őt szabadon. Emellett azt is követelem, hogy megfelelően járjanak el azon két személy ügyében, akik azzal vádolnak, hogy a Koránból kiszakított lapokat égettek el. Emellett azt is követelem, hogy az istenkáromlással kapcsolatos törvényeket szüntessék meg Pakisztánban, függesszék fel őket, mert az emberi jogokkal kapcsolatos visszaéléseknek adnak alapot. Felszólítom a pakisztáni hatóságokat, hogy, ember, hogy erősítsék meg az emberi jogok védelmét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mr. President, thank you. köszönöm szépen. Oda kell figyelni arra, hogy hogyan vitatjuk meg ezt a kérdést. Őszentsége tegnap előtt szólt hozzá itt a parlamentben, és egyértelművé tette azt, hogyha Európa nem tartja magát alapértékeihez, akkor sorsunk meg van pecsételve. Lehet, hogy a kollégák nem tudják, de ez a ház és az EU már tett valamit azért, hogy egy pakisztáni halálbüntetésre ítélt szemét kiszabadítsunk. Ezt néhány évvel ezelőtt értük el, tehát konstruktív párbeszédre van szükség. A bizottságnak azt tudom csak mondani, hogy nagyon bonyolult ugye a kereskedelmi kapcsolatunk Pakisztánnal. Komoly gondolkodás után GSP plusz státuszt adtuk meg Pakisztánnak, aztán a scorecard, az eredmény tábla mechanizmust választottuk ennek az értékelésére. Működjünk együtt Pakisztánnal, hogy elérjük az igazi célunkat, az az, ez pedig az, hogy életeket mentsünk meg. Köszönöm szépen. Suica Dubraszka következik. Köszönöm. Semmiféle vallással szemben nem lehet így fellépni, és semmilyen vallás nem rendelkezhet így. 150 millió keresztényt üldöznek a világban. Az Isten káromlással foglalkozó törvény Pakisztánban elnyomó jellegű, nem ülhetünk tétlenül. Két pakisztáni polgárt eleveren megégettek, valamit kell tennünk ebben az ügyben, most pedig Asia Bibit ítélték halára pusztán azért, mert keresztény, és mert szeretett volna vízhez jutni, hogy megitathassa gyermekeit. Emberjogi kérdésről van szó. Egy üzenetet szeretnénk eljuttatni, de nem tudom, hogy ennek pozitív lesz a hatása. Szilianides úr. Pakisztán fejlesztési segélyeket is kap. Talán felül kéne vizsgálni, hogy hogy használjuk a fejlesztési forrásainkat, ez remélem, hogy remélem, hogy konstruktív hozzá hozzáállás. Lögrip asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyetemes értékekről beszélünk. A szabad vallás gyakorlása, véleményszabadság, az emberi jogok tiszteletben tartása, vallási tolerancia, Ezeknek az értékeknek a nevében kérjük azt a pakisztáni hatóságokat, hogy vonják vissza az istenkáromlásos törvényeket. Egyébként a pakisztáni alkotmány maga is garantálja a kisebbségek jogait, a vallás, szabad vallásgyakorlás jogát minden egyes vallási kisebbségnek. Tehát ezt kell számon kérni pakisztáni partnerunktól. Fontos, hogy saját kötelezettség vállalásainak tegyen eleget. nagyon sok országban éppen a keresztényeket üldözik. Ászia Bibi esete is erre utal. Mindenképpen meg kell védenünk ezt a, ezt a fiatal asszonyt, ki kell őt hozni a ö, síralomházból, bármilyen áron is. Köszönöm. Elnök, biztos úr, következik parancsolja ide szól. Honorable members. Tisztelt európai parlamenti képviselők, kedves kollégák! Federica Mogherini főképviselő és alelnök nevében szeretném elmondani, hogy üdvözöljük az önök állásfoglalását, illetve annak elfogadását a pakisztáni istenkáromlása kapcsolatos törvények ügyében. Ami az Európai Unió iránymutatásait illeti a vallásszabadságról és eh, a szabad véleménynyilvánításról, ennek alapján azok a törvények, amelyek az istenkáromlást büntetik, eh, nagymértékben korlátozhatják ezeket az emberi jogokat, ezen emberi jogok gyakorlását. Általános alapelvként az Európai Unió elítéli az istenkáromlással kapcsolatos törvények alapján történő üldöztetést. Sokszor visszaélnek Pakisztánban ezekkel a törvényekkel, hogy személyes bosszút álljanak, vagy pedig tovább szítsanak bizonyos kisebbségek közötti feszültségeket. Az Európai Uniónak foglalkoznia kell ezzel az ügyel, nem utolsó sorban azért, mert sok esetben halálbüntetéssel sújtanak személyeket ezen törvényekre hivatkozva. A a folytatott emberjogi párbeszéd során ez év júniusában említettük ezt a problémát. Emellett fontos, hogy Pakisztán betartsa a nemzetközi vállalásait és ide tartozna, tartozik a szabad véleménynyilvánítás és a szabad vallásgyakorlás joga is. 2014. októberében az Európai Unió emberjogi megbízottja Stavros Lambrinidis ellátogatott tehát Pakisztánba, és ott több miniszterrel tárgyalva beszélt erről a törvényről is, valamint beszélt vallási vezetőkkel is erről a problémáról. Mély aggodalmának adott hangot a legfelsőbb bíróság azon döntésével kapcsolatosan, hogy továbbra is érvényben marad Ezia Bibi asszony ítélete. Az Európai Unió fő üzenete az, hogy a vezetők, legyen szó politikai vagy vallási vezetőkről, bátran szembe kell, hogy szálljanak ezekkel a visszaélésekkel. Emberjogi aktivisták, illetve ügyvédek és bírák ellen is gyakran fenyegetéseket mondanak ki, olyan esetben, amikor ők ilyen ügyekkel foglalkoznak. Világossá kell tenni, hogy az ilyen visszaélésekkel aláássák a jogállamiságot és az igazságügyi rendszert. Az Európai Unió továbbra is minden megfelelő eszközt megragad, hogy ezt az ügyet előtérbe helyezze, amikor a pakisztáni partnerével tárgyal. A GSP Plus preferenciák hatalmas mérföldkövet képviselnek a Pakisztánhoz fűződő viszonyunkban. A GSP Plus világos keretet teremt az eredmények felmérésére, az olyan eredmények esetében, amelyek a COP20-hoz kapcsolódnak, szorosan nyomon fogjuk követni az emberi jogok tiszteletben tartását. Az Európai Unió és nem utolsó sorban az iszlamabadi delegációnk folyamatosan nyomon követi majd Ezia BB ügyét, és síkra száll azért, hogy az ítéletet vizsgálják felül és engedjék szabadon ez jelbébét. Az Európai Unió minden lehetőséget megragad arra, hogy ezt a problémát megemlítse, mind ami a halálbüntetést, mind pedig a istenkáromlással kapcsolatos törvényt illeti. Tudomásul veszem, hogy mennyire elkötelezett a parlament ebben az ügyben, hadd biztosítsam önöket afelől, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Unió továbbra is fennkívánja tartani a kapcsolatot az összes érintett szereplővel az emberi jogok védelme érdekében. A pakisztáni szenátus elnöke Európába látogat a jövő év elején, ez talán egy lehetőség arra, hogy megvitassuk vele az aggájainkat. Nagyon szépen köszönöm. Most Thank you. Köszönöm, köszönöm biztos úr. Hat állásfoglalási indítványt kaptunk. Lezárom a vitát a témával kapcsolatosan, a szavazásra pedig közvetlenül 12 órakor kerül sor, tehát az utolsó emberi jogi vitát követően. A következő napi rendi pontokra térünk most rá, Szerbia háborús bűnökkel vádolt sásái ügye. Koráó Ignáció úrnak adom meg a szót egy percre.